fogjuk ezzé tenni. Tegnap az elnök tájékoztatta az 5.5-ös és a 210A szabály értelmezéséről az érintetteket, amelyeket az alapszabályügyekért felelős szakbizottság javasolta.